gyakorlat átvitelét. Euh, est-ce que vous voulez... Pardon, madame, euh, pardon, madame, oui, puis après monsieur le rapporteur concurrent. Ähm, vielen herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Ich wollte jetzt nur noch mal, weil ich das so ungeheuer spannend... Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon izgalmasnak tartom azt, hogy a Greszle asszony kérdését A tolmácsolás nem működik, kérdezi a képviselő. Hm? Ich fange nochmal an. <laughs> Ich wollte nur... Nos, szeretnék utalni még egyszer arra, hogy Kreszle asszony nagyon pontos kérdést tett föl. Ezzel kapcsolatban tennék föl egy nagyon pontos kiegészítő kérdést augusztus 31-ig konkrétan milyen kifizetésekre került sor kozlodói erőmű le építésére, bezárására. El, elmondták, hogy miért, de azt nem mondták el, hogy mennyit. Konkrétan mennyiről van szó? Ezt kérdezem. Elnök, köszönöm. Főigazgató úr írásban is el tudja juttatni ezeket a számokat? Jó, tehát a következő ülésünk előtt megkapjuk írásban ezeket a számokat. Rendben. Egyéb különben a főigazgató urat megkínozzuk. A fő előadó úrnak adom vissza a szót a zárszóra. <coughs> Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. El kell mondanom, hogy már nem zárt ülésen vagyunk. Ez én is, fel, én is észrevettem, úgyhogy nagyon rövid leszek. Először is köszönetet szeretnék mondani a kollégáknak a támogatásukért, köszönöm, hogy részt vettek a vitában, és még egyszer elmondanám azt az üzenetet mindenkinek, főleg a tanácsnak, hogy ez, az, ez a szakbizottság eh, nagyban támogatja a parlament első olvasatát. Ez azt jelenti, hogy nagyon nehéz helyzetben vagyok, ugyanolyan nehéz helyzetben, mint az Európai Tanács elnöke. Úgyhogy áldozatokra lesz szükség mindenki részéről, és ez nagyon nagy nehézségeket okozhat az egyeztetésben. Egy dolgot még fölvetnék. A kozlodói vita nem az Európai Parlament és Bulgária között folyó vita, És nem arról van szó, hogy nem akarjuk kifizetni ezt a pénzt, eh, amelyre ilyen szükség van. Támogatjuk az gondolatot, támogatjuk eh, eh, a kötelezettségvállalást. Egyszerűen csak arról szól a vita, hogy milyen eszközökkel tudjuk végrehajtani ezt a lépést. Nem vagyok meggyőződve arról, hogy az a fejezet, amelyet az Európai Bizottság javasolt, ez lenne a legjobb megoldás és nem gondolom, hogy a javasolt módon most az összes nehézség közepette ezt tényleg meg tudjuk valósítani. Azt is tudom azonban, hogy nincs idő várakozni és toporogni, úgyhogy rész, részemről ez egy közös üzenet lenne a parlament részéről, tehát kezdjük meg a finanszírozást a rugalmassági eszközön keresztül. Ez nem ígéret arra, hogy a rugalmassági eszközt fogjuk használni négy éven keresztül, ez teljesen értelmetlen lenne, teljesen értem és támogatom az ezzel kapcsolatos kritikákat. Mindazonáltal nagy problémáink vannak ezen a területen, és meg kell próbálni megoldani ezeket a problémákat. Nem fogjuk tudni ezt eh, tovább halogatni. Nagyon érdekes üzeneteket hallottam az Európai Bizottság részéről, és azt hiszem, hogy személyesen egyeztetnem kell az Európai Bizottság képviselőivel egyes pontokkal kapcsolatban az ülés után vagy holnap, hogy teljes mértékben képben legyek. Vagy voltak itt meglepetések, de igyekszem megérteni az elmondottakat, de nem volt ez könnyű. Ennyi részemről. Merci, monsieur le... Köszönöm szépen az előadó úrnak, köszönöm az összes kollégának, köszönöm a bizottság főigazgatójának. Úgy gondolom, hogy két órában nagyon hasznos eszmecserét folytattunk, nagyon hasznos lesz ez a holnap utáni parlamenti delegáció számára az egyeztetésen. Egyetlen észrevétel Kozodúival kapcsolatban személy szerint én azt a tanulságot vonom le ebből a problémából és ebből a tapasztalatból, hogy nagyon oda kell figyelnünk a jogalapra, és nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy ne hozzunk többlet kényszerhelyzeteket, eh, amikor gyorsan kell reagálni az Európai Uniónak. A gazdaságélénkítési tervnek az volt a célja, hogy gyorsan reagáljunk, hogy eh, üzletek kötessenek, hogy gyorsan fizessünk, hogy a gazdaság újra élénküljön, és létrehozzuk az alapokat az új energiák felhasználása felé, az átalakításban, az energiaszektor átalakításában sikeresek legyünk. Hogyha a jogallapot vesszük figyelembe, akkor azt mondhatjuk, hogy a kozlodói régi atomerőmű ártalmatlanítása és a bolgár áramtermelés átállítása megújuló forrásokra, zöld energiára, a bolygó védelme szellemében, akkor ez persze belefért volna a gazdaság élénkítésbe, de a jogalapot nem vették ilyen szigorúan. Most azt javaslom, hogy következzen a voting time, és mivel abban a megtiszteltetésben van részünk, hogy Alejo Vidal Cadras is itt van, az Európai Parlament építési és költségvetési politikáért felelős alelnöke. Elnézést kérek először is tőle, hogy megcsúsztunk időben, de nagyon fontos és nehéz vitát folytattunk. Azt javaslom, hogy tovább ne tartóztassuk őt fel, közvetlenül térjünk át a napirend 9. pontjára, eh, vagyis a többi szakaszsal kapcsolatos egycsoportosításokra a többi eh, intézmény kapcsán. János Lewandowski itt az előadónk, és kezdhetnénk a C17-es átcsoportosítással, amely a parlamentre vonatkozik, és amiről János Lewandowski és Bokros úr is fognak most beszélni. Előadó úr, tessék. Thank you. Köszönöm. Egy, egy rövid megjegyzésem lenne a 21-essel kapcsolatban, mielőtt a C17-re rátérek, ezt visszavontuk, hiszen az előző ülésen összetűz, egy konfliktus alakult ki egy sor, a soron kívüli ülésekkel kapcsolatban, mm, azonban ezt töröltük, úgyhogy ezt a vitatott feladatot is tulajdonképpen törölhetjük, nincs szükség további előirányzatokra, hiszen nem került sor soron kívüli ülésekre ezen frakció részéről. C17. A TREV 1-es épület. Ami a politikai eh, stratégiát illeti, ez teljesen világos, és Virág Vatrasz úr is eh, eh, mm, megerősítheti ezt. A bűró zöld utat adott arra, hogy további épületet vásároljunk a parlament részéről, és emellett arra is, hogy kidolgozzuk ennek a pénzügyi körülményeit, ami a 99 éves bérleti szerződést illeti vételi opcióval. Tehát a tulajdon jog átruházására sor kerülhet, ez 2011-ben lenne. Nos, tehát kérdezem, hogy kizárólag költségvetési dimenziókra koncentrálunk, hogyha csak erre koncentrálunk, akkor léphetünk, hiszen a KOBU bizottság preferenciája mindig is az volt, hogy vásároljunk, ahelyett, hogy béreljünk. Ez, a, ez volt a hagyományos stratégia a költségvetési terhek csökkentésére. Azonban vannak itt ezért egyéb dimenziók is, a döntéshozás során ezeket is figyelembe kell venni. A jelentéstevőnk, Bokros úr is ismeri ezt, és nyilván el fogja mondani, azonban ez tehát arról van itt szó, hogy ez általános ingatlan politikai stratégiába kell illeszkedni, nem pedig ügyről ügyre, esetről esetre halad, haladni. Úgyhogy azt kérem az elnök úrtól, hogy az egy többi eh, fontos személyiségnek adja meg a szót a Trev egyes épülettel kapcsolatban. Elnök, köszönöm szépen, alelnök úr. Szeretne-e most hozzászólni, vagy szeretne Bokros úr után hozzászólni? Ahogy ön szeretné. Talán jobb, hogyha meghallgatjuk először a Költségvetés Szakbizottság tagjait. Köszönöm szépen, nagyon jó, Bokros úr, tessék. Thank you very much. I, uh... Köszönöm szépen, teljes mértékben egyetértek barátommal, János Lewandowskival, hogy természetesen a költségvetési kérdések összefüggnek a nem költségvetési aspektusokkal. Mindazonáltal az én ajánlásom részben a, a finanszírozásra is vonatkozik, pénzügypolitikára, nem csak az ingatlan politikára. Kiküldtem egy levelet a szakbizottság minden egyes tisztelt tagjának. Nagyon átfogó vizsgálatok után azt mondhatom, hogy a KOBU pozitív döntést hozhat elvben, amely akár költségvetési álcsoportosítást tartalmazhat, vagy akár nem. Erre majd még vissza is térek, hogyha a finanszírozásról beszélek. Van azonban néhány kérdés, függő kérdés, hármat említek ezek közül, ezeket a továbbiakban még ki kell fejtenünk, és minél hamarabb meg kell oldanunk jó szándékkal, jó hiszeműen, és aztán utána folytatódhat a tranzakció. Természetesen az elvi döntés két tényen alap, tényezőn alapulhat. Az egyik, és ezt nem akarom különösen kifejteni, több helyre van szükségünk. Ez az egyik. A másik pedig az az, hogy rendkívül és kivételes módon előnyös helyen van ez az épület, és egyszerűen kibővíthetnénk a, a, a helyigényünket, kielégíthetnénk. Egy fontos elem itt ebben az, hogy egy nagy épület feléről van szó, és a, a másik, ennek az épületnek a másik felét is hamarosan szintén piacra dobják. Úgyhogy lehet, hogy az is előfordulhat, hogy az épület mind a két felét meg tudjuk vásárolni eléggé jó áron, és nem zárnám ki azt, hogy, hogy egy kicsit jó lenne talán egy pillanatra megállni, mert a második fele, az másik fele az épületnek szintén piacra kerülhet, és talán jobb pozícióban lennénk, ha mind a kettőre ajánlatot teszünk. Néhány függő kérdés legutóbb, amikor felvetettük ezt a pontot, akkor felvetettem én az azbest kérdését. Ez nyilván mindenki szívügye. Nos, az igazgatást, hát eléggé sikerült nyomás alá helyezni, de végül péntek este kaptunk egy flamand nyelvű anyagot, amelyet hétvégén átvizsgáltunk, micsoda meglepetés, és arra jutottunk, hogy igenis, hogy van az best az épületben, ezt elismerték, elismerték azok, akik a legutóbbi ellenőrzést, vizsgálatot folytatták, bár nagyon komplikált esetről van szó. Az hangzott el, hogy a olyan, tehát a csővezetékekben van például azbest, ezt ki lehet cserélni így, tehát ki lehet venni az azbest, azbestmentesíteni lehet, lehet az épületet, bár most elismerték, hogy az épület struktúrájában is van azbest, ezt nem lehet kivenni, vagy ezzel nem lehet mentesíteni az épületet. Az azbest koncentráció a WHO 1000 köbméterre megállapított normája alatt van, azonban nem tudjuk, hogy mi fog történni az elkövetkezendő években, főleg, hogy tudjuk, hogy ebben a dokumentációban van egy kötelezettségvállalás, mely szerint minden évben ellenőrizni kell, vizsgálni kell az aszbesztet. Tehát ebben az összefüggésben azt hiszem, hogy a parlament legalább a felelősségét kell, hogy korlátozza az épület megvásárlásával. Tehát amikor az azbest szint túl, szint túllépi a WHO által megállapított egészségre ártalmas értéket, azok, akik eladták nekünk az épületet, kell, hogy segítsenek nekünk az azbest mentesítésben ennek a költségeiben vállaljanak részt. Ami lehet, hogy azzal jár, hogy ki kell költöztetni az embereket ebből az épületből. A következő alkalommal is nagyon várjuk az exotikus nyelven készült anyagokat. Ami az, a helyi elosztást illeti, erről nem kaptunk információt. Nem arról, nem, nem ugyanaz, hogyha Aha, képviselők költöznek ebbe az épületbe a munkatársaikkal, akkor akkor teljesen át kell építeni az épületet, mert nem úgy van tervezve, hogy kis irodák legyenek benne. De hogyha az Európai Parlament adminisztrációja költözik át ide, akkor nem igazán kell átépíteni az épületet, mert, mert erre megfelel a belső kialakítás, és ennek is vannak költségvetési konzekvenciái, költség vonzatai. Végül pedig kitérnék a finanszírozási pontra, ami szintén nagyon fontos. Nem értek teljesen egyérte azzal a ponttal, bár megértem, mely szerint az Európai Parlamentnek a politikája, ha jól értem, az, hogy a bérlet bérlés helyett inkább a vásárlást tartjuk prioritásnak. Hát végül is rendben van, nem fogok erről vitát nyitni, de hogyha ez így van, akkor ne felejtsük el, hogy először is itt van egy 7 millió eurós követelésünk a, a belga kormányjal szemben korábbi 70 ti, tehát 70 millió, 70 millióról van szó, bizonyos átépítési munkálatokkal kapcsolatban merült fel ez az összeg, többször említették már ezt a számot, többször felmerült ez az összeg, illetve, hogyha megnézzük a, a a parlament mérlegét, akkor ha, illetve ha értékeljük a, az eszközeinket, akkor a mérlegét kell megnézni a parlamentnek, nem a költségvetést. Tehát van egy ilyen követelésünk a belga kormányjal szemben, és ezt is figyelembe kell venni és hogyha ezt figyelembe vesszük, akkor nem lesz szükség arra a, arra a komplikált tervre, mely szerint 90 évre béreljünk vételi opcióval. Azt hiszem, hogy sokkal jobb pénzügyi um, pénzügyi megoldást találhatnánk, ha figyelembe vesszük ezt a pontot. Úgyhogy azt kérem a kollégáktól, hogy mérlegeljék ezt. Összességében elvben én azt mondanám, hogy én támogatom ezt. Köszönöm az igen elmélyült munkát, amelyet már kezdetől fogva végzett ezen ügyben, de még mielőtt az alelnök úrnak megadjuk a szót, azelőtt Gájer úr kíván szólni. Köszönöm szépen, elnök úr, az elmúlt bizottsági ülésen már hozzászóltam e tárgyban, és most ismét megteszem. A parlament inkább venni szeret, mint bérelni. Ez mindenképpen elfogadható út, mert az ingatlan árak emelkednek, de hogyha stagnálás van, akkor ez a stratégia már nem igazán életképes. Nos, tehát az, az az érv, hogy mindig is így volt, ez nem óv meg bennünket a rossz üzlettől. A Trev egy épülettel szemben van egy másik épület, ahol nagyon sok irodahelységet kínálnak parkolási lehetőséggel is. Nézzük meg tehát ezt a problémát. 125 új munkahely alakul jön létre új tagállamok csatlakozásával, minden egyes új állam csatlakozásával. A további bővítések tehát 250 új munkahely létrehozását vagy létrejöttét teszik szükségessé. Mennyire vagyunk tehát okosak jelenlegi pillanatban most vásárolni a jelenlegi belga jogi helyzetet figyelembe véve sem igazán jó java, nem igazán jó megoldás. A második pont az azbest. Most nem igazán tudom, hogy ezen tehát az Európai Parlament szakszervezeteinek a munkatársai mennyire tartják fontosnak az azbestet. Németországban elhangzott már többször is az, hogy az azbest akkor, e, e, akkor káros az egészségre, hogy hogyha az azbesztet nem dolgozták el rendesen az épületben, mert az azbeszt akár rákot is okozhat. Hogyha ezt a kockázatot látjuk a TREV egy épületben, akkor tisztázni kell véleményem szerint, hogy azok, akik ebben az épületben fognak dolgozni, ne e, legyenek kitéve a veszélynek. Hogyha ezt nem tudjuk kétséget kizárólag kizárólag megoldani, akkor ezt is figyelembe kell venni a vásárlás során. A legutóbbi szavazás során ebben a szakbizottságban, ebben a kérdésben, amikor szavaztunk, én tartózkodtam, én most is így fogok eljárni, és ezt ajánlom a kollégáimnak is. Si, chers euh, monsieur le vice-président, vous avez la parole. Köszönöm az alelnök úr, Köszönöm, elnök úr, köszönöm a Költségvetési Bizottság tagjainak is azt, hogy tekintélyes véleményüket elmondták az ügyről. Mint tudják, az Európai Parlamentre több helyről nyomás nehezedik különböző okból, okokból. Ott van a Lisszaboni szerződés, amely valóban arra kényszerít bennünket, hogy az alkalmazottak létszámát növeljük, és kicsit a tagok, a képviselők számát is. Ez az egyik dolog. A másik a képviselők és az asszisztensek státusza. Rövid és középtávú bővítések is programozva lettek. Jelen pillanatban majdnem száz százalékát a helyünknek használjuk. Ez azt jelenti, hogy több helyre lesz szükségünk, mégpedig hamarosan. Fontos renoválási munkákat is el kell végezni, néhány már öreg munká eh, épületben, ASP stb. És kell valamilyen ütköző zóna, ahol átmenetileg elhelyezhetjük az embereket. Vagyis, ha van alkalom arra, hogy vegyünk egy épületet közel a parlamenthez, és a TREV 1 az tulajdonképpen itt az épületek mellett van, akkor ezt az alkalmat nem szabad elszalasztani. Természetesen amikor allokáljuk a helyet, akkor hatékonysági kritériumokat követünk, és megnézzük, hogy az épület alkalmas-e a célnak, optimalizálni kell a felhasználást. A vásárlás vagy a bérlés. Tudjuk, hogy hosszú távon a vásárlással sok pénzt takarítunk meg ennek vannak egyéb előnyei is, különböző adók és illetékek szempontjából, valamint jobban lehet kézben tartani az épület irányítását, az azzal való gazdálkodást. A 90 éves bérlés, 99 éves bérlés vásárlási opcióval. A lényeg az, hogy ezt az épületet nem tudjuk rögtön megvenni, egy bizonyos rendszert kell követni. Másrészt adó szempontjából ez is előnyös lenne számunkra. A TREV 1-es épület nincs, állítólag ebben nincsen az best, ahogy ezt tanúsították az ellenőrzők ebben az évben, és ez az épület az emberi egészség számára normál felhasználás esetén nem jelent veszélyt a fenntartása sem az egészségügyi szabályzat szerint. De, ahogy Bokros úr mondta, ettől függetlenül rendszeresen ellenőrizni kell az azbest koncentrációt Ebből a szempontból az azbest jelenléte, ha van ilyen, akkor ez a megfelelő jogszabályok, jogszabályi előírások szerint kell, hogy kezelve legyen. Itt Európában, az európai negyedben, Brüsszelben a, az ingatlan érték vagy ár nem csak hogy csökkent, nem hogy csökkent, hanem emelkedett. Evidens oknál fogva, hiszen ebben a negyedben igen nagy az igény a fizikai jelenlétre. Ebből a szempontból ez egyrészt mutatja a piac alakulását, másrészt ez most nagyon jó alkalom vásárolni, mert az beslések szerint itt az európai negyedben az árak a következő években nem fognak csökkenni, sőt emelkednek. Nagyon nagy örömmel hallottam Landowski úrtól és Lewandowski úrtól és Bokros úrtól, hogy nekik is az a véleményük, mint az elnökségnek, vagyis, hogy ez kitűnő alkalom több szempontból az ár, az árpiaci ár a szakértői felmérés szerint az ár az az ár, amit észszerűen a piac nekünk most felkínálhat. Az ár szempontjából, az elhelyezkedés szempontjából, a, ugye több mint 7000 négyzetméternyi tér, a jó elhelyezkedés egyébként a az átalakítás, hát az csak két millió euróba fog kerülni, nem olyan sok, és a kifizetés módja, ahogy Bokros úr emlékeztetett rá, 22,5 millió, amit tovább vihetünk, tovább gördíthetünk. A belga állam kisajátítás, vagy a belga állam megfelelő eljárása szerint az elnökség az összes információt a Költségvetési Bizottság elé terjesztette októberben, sőt a múlt héten még plusz információt adtunk. Az elnökség úgy gondolja, hogy ez igen jó lehetőség, el nem szalasztandó lehetőség, elnök úr. Köszönöm, elnök úr, Olmájer asszony, és azután az előadó úr fogja befejezni. Tisztelt elnök úr, én is helyesnek tartom, hogy inkább vásárolunk, mint bérlünk. Szocialista kollégáimnak ellentmondva, még a mostani helyzetben is meg vagyok győződve arról, hogy tényleg szükség van több helyre. Nagyon fontosnak tartom ezt az érvet. Nagyon jónak tartom azt is, hogy az Európai Parlament közelében van ez az épület, és közvetlenül kapcsolódhat a parlamenthez. Ez nagyon pozitív. Nem egészen egyszerű az a helyzet, hogy 30%-kal meghaladjuk a piaci árat. Hát ez nem olyan egyszerű, de hogyha de hogyha nem igazán tudjuk kiválasztani az épületet, tehát hogy ezt tényleg csak egy szűk területre koncentrálódnak mm, azok a területek, azok az épületek, amelyekből választhatunk, akkor nem igazán lehet válogatásnak lenni. Ami az tervezést illeti, hogy kik költözzenek ebbe az épületbe, mire felel meg ez az épület, ez, e, ez erről még nincs elég információnk. Nincs igazán, ter, nincs e, igazán átfogó képünk arról, hogy mit, hogyan, milyen területen, mire használunk, milyen célokra használjuk a, az irodaépületeket. Ami az azbesztet illeti, itt ez nem csak a az egész, nem csak amiatt fontos, mert hogy most megváltoztathat, meg nem változtatott helyzetben milyen azbest szint van, azonban, hogyha át akarjuk még építeni ezt az épületet, ez még két és fél millió euróba kerülhet, és akkor növekedhet az azbest szintje. Tehát előfordulhat, hogy néhány év múlva kell renoválni, és akkor bizony probléma merülhet fel. Akkor az eladónak részt kell venni, vállalnia ezekből a költségekből, mert nem tehet úgy, mintha nem tudná erről a problémáról. Ez, ezt bárki más ezt követelni. Senki nem vásárol meg szennyezett épületet 33%-kal drágábban, mint amennyi a piaci ár. Erről beszélni kell, még akkor is, hogyha a szakvélemény szerint nem olyan magas az aszbeszt koncentráció. Nagyon sok épületet ismerek, amelyben tíz év elteltével például az épület elhasználódása eh, miatt merült föl az azbest eh, eh, hiszivárgása, tehát az azbest betonban található, az azbest az egyes csövek csővezetékek összekötő elemeiben található, és ezekből felszabadulhat. Nagyon fontos lenne a, a holland, holland nyelvű vagy flamand nyelvű anyagot még egyszer elolvasni és tisztázni. Nem hiszem, hogy, nem hiszem, hogy szükséges az egész épületet lebontani, de a renoválása nagyon drága lehet és ez bizony az adófizetők pénzét érinti, és ezért problematikus ez a probléma tényleg jogi, biztonsági garanciát kell beépíteni a szerződésbe. Én támogatom az épület megvásárlását, bár úgy gondolom, és ezt sajnálom, hogy nem volt igazán átlátható és nyitott ez a tárgyalási folyamat. Ingeborg a Köszönöm, Ingeborg, szeretne még hozzászólni? Igen, az azbesztel kapcsolatban a Strasburgi azbeszt kérdésre is visszatérnék. Még mindig vannak nyitott jogi kérdések. Tehát egy kicsit aggódom, hogy ugyanazzal a szellem, ugyanabban a szellemben döntünk itt most a vásárlás mellett, és ugyanaz történik, mint Strasbourgban. Tehát a két alelnök, hát az, az, az ő flamand tudásaikat nem igazán ismerem annyira, mint a sajátomat, de abból indulok ki, hogy ők sem igazán jól beszélnek flamandul, úgyhogy jó lenne azért tisztázni, tényleg biztos jól értettük az, anya- az anyagot? Milyen mozgástér van még, még itt? Milyen felelősségi meghatározások vannak az aszbesztel kapcsolatban? És a Strasbourgból tanulni kell. A Strasburgi kérdés még mindig nyitott kérdés, úgyhogy nagyon örülnék, ha valaki megnyugtatna, de hát azért ez még itt nem nyugtat meg, ami itt elhangzott. Én emlékszem, annak idején Onesta úr beszélt a, a, a körülbelüli azbestról, hát ez az nagyon nagy nehézségeket okozott számunkra két-három év elteltével. Köszönöm szépen. Gajer úr, és aztán lezárjuk ezt a vitát, mert egy csomó mindenről kell még szavaznunk. Gajer úr. Egy egyszerű kérdésem lenne az alelnökhöz. Milyen piaci eh, beszámolókra beszámolókra mm, mm, alapozza azt a kijelentését, hogy az Európa negyedben növekedni fognak az ingatlan árak. Én ennek az ellentétéről tudok. Monsieur le, monsieur le rapport. Köszönöm szépen. Előadó úr most nagyon sok információt kapott. Mit javasol? Thank you. the state of play is a... Köszönöm szépen. A következő a helyzet. Az elnökség eh, júniusban hozott egy döntést, ez pozitívan ítéli meg a vásárlást, illetve ezt a modult, ezt a modellt. A brüsszeli ingatlan árak eh, prognózisa akkor egy kicsit más volt, mint ma, de a pénzügyi modellre rábólintott a parlament elnöksége. A mi feladatunk az, hogy elemezzük, értékeljük ennek a döntésnek a költségvetési kihatásait. Bizonyos fenntartások azért vannak itt a teremben, de ezt leszámítva elvben mindenki egyetért azzal, hogy a parlamentnek legyen még egy épülete a lehető leghatékonyabb konstrukcióban. És a Strasburgi tanulságok miatt foglalkozunk ennyit az azbesztel és a kötelezettségekkel talán érdemesebb mérehatóbban összehasonlítani a vásárlást és a bérlést, illetve az ingatlanpiaci árakat jobban figyelembe venni. A következő ülésünk december 1-én van, ha jól emlékszem, és írásban eh, eh, bizonyos kérdéseket feltennék még, de elnök úr, úgy látom, hogy a hangulat kedvező. További némi pontosítás után meghozhatjuk a döntést hallottuk, hogy milyen eh, fenntartások voltak. Elnök, köszönöm szépen, Bokros úr, Düra asszony, és akkor ezzel lezártuk. Köszönöm szépen, nagyon röviden. Nagyon világosan elmondtam, hogy elfben én a beszerzés mellett vagyok. E tekintetben nem lehet félreértés. De nagyon szeretném hangsúlyozni az egész szakbizottság hasznára, javára, hogy nem jó, hogyha az információkat ilyen nyomásgyakorlással kell kisajtolni. Az alelnök úr elmondta, hogy az épület azbesztmentes. Ez nem igaz. Jó, rendben. Nem. Nem biztonságos, nem is biztonságos. Hogyha elolvassa a Flaman dokumentumot, mi elolvastuk. Uh, a múltkor, amikor kértük, nagyon nehezen sikerült megszerezni, aztán megjött, és hiányos volt. A hiányzó oldalak csak ma 10 órakor érkeztek meg. És ekkor láttuk, hogy igenis hazárdjáték, megvan a kockázata ennek a beszerzésnek. Persze sok megoldás létezik ennek a kiküszöbölésére. Nem akarom megtorpedozni ezt a beszerzést, de e, nagyon fontos, hogy ez a szakbizottság meggyőződjön e, róla, hogy az épület biztonságával kapcsolatos felelősség belekerüljön a szerződésbe, ami készül, következésképpen ez kihathat a beszerzési árra, vagy a későbbi kártérítésre, vagy a felújítási költségekre. Minden esetre úgy gondolom, hogy sajnos nem lehet csak a pénzügyi implikációkkal foglalkozni, és félretenni minden más megközelítést, más szempontot. Hm, azt gondolom, hogy mindent együtt kell tekinteni. Az összes fennmaradó témában pontosítással szolgálhatunk. Egyetértek János Lewandowskival, valószínűleg a fennmaradó munkát elvégezhetjük a hónap végéig, és akkor december 1-én szavazhatunk. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Düra asszony. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Röviden fogalmazok. Meghallgattam az összes kérdést, észrevételt, úgy gondolom, hogy ezek legitimek, tényleg felvetődik az alapterület, az azbest kérdése. Szerintem teljesen indokolt, hogy a szakbizottság felvesse ezeket a kérdéseket. Úgy gondolom, hogy egy csomó kérdésre megkaptuk a választ is, és ami például az alapterületet illeti, az elnökségben sokat beszéltünk róla, igaz, hogy nehéz megmondani, hogy ennyi meg ennyi munkahely, ennyi meg ennyi négyzetmétert szükségeltet, mert tudjuk, hogy vannak úgynevezett nomád munkahelyek is, vannak ösztöndíjasok, gyakornokok, vannak olyan emberek, akik a hét öt napján dolgoznak, de vannak olyanok is, akik csak egy napig. Hogy egyre rugalmasabb kérések, igények vannak, szimulációval lehet csak utána nézni ennek, nem lehet pontosan kimondani, hogy hány négyzetméterre van szüksége egy embernek. Aztán olyan tanulmányokat is kaptunk, amelyek azt mutatják, hogy nagyon sok az üres iroda, és nem most kell vásárolni Brüsszelbe. Persze van egy csomó üres irodaház, de az európai negyedben az alapterület ár, illetve a földterület, a telek ár olyan, hogy fontos lépnünk, hogy hosszú távon ne legyenek nagyobb költségeink. Ami az azbesztet illeti, pontos információkat kaphatunk, amelyek megnyugtatnak bennünket. Én értem, hogy milyen traumát élt át ez a parlament az azbest miatt. Teljesen legitimek ezek a felvetések, és biztos vagyok benne, hogy a válaszok megnyugtatnak majd bennünket. Köszönöm szépen, hogy elolvasta, elolvasták a hétvégén ezt az anyagot, az utolsó pillanatban érkezett, ez igaz. Az fontos, hogy a lehető legjobb feltételekkel, a legjobb garanciák között szülessen meg ez a tranzakció. Köszönöm szépen Düra asszony, aki garantálja nekünk, hogy olvas flamandul. Alelnök úr. Igen. Köszönöm, elnök úr. Ami az árat illeti, Huszonkét millió az ár, de a jogszabályok szerint 33%-os prémiumot kell ehhez eh, hozzátenni, ugyanis nem eh, nyilvános aukción értékesíti a tulajdonos az épületet. Tehát a piaci érték az csak egy dolog, de mivel nem ö, nyilvános ö, árverésen értékesítik, 33%-ot hozzá kell tennünk. És ez adja ki azt a 31, valamennyi milliót, ami a piaci érték, ha így vásárolunk. Tehát nem túlzott az ár, pontosan a piaci eh, marzson belül van. Az, a brüsszeli európai negyedben az ingatlan árak információink szerint eh, szakértők szerint úgy alakulnak, hogy ennek az évnek a második negyedévében élénkülés tapasztalható, sőt némi növekedés is, egyes esetekben akár 6 százalékos, tehát nincs ár csökkenés az európai negyedben konkrétan, mert továbbra is erőteljes a kereslet, ami az azbesztet illeti A hatályos jogszabályok értelmében az best eh, safe az épület. Ez azt jelenti, hogy biztonságos, mert könnyű eltávolítani az azbestet. Az azbest jelenléte olyan, hogy eh, az egészségügyi előírások alatt marad a levegőbe jutó azbest. Ez a jelenlegi helyzet. Ezt leszámítva, elnök úr. Van egy határidőnk, november 30-a a határidő, hogyha nem adunk végleges választ az eladónak november 30-áig, akkor elszalasztjuk ezt a lehetőséget. Úgyhogy sajnos, amennyiben december 1-ig halasztjuk a döntést, akkor nagy veszélybe sodorjuk ezt az üzletet, sőt lehet, hogy le is mondhatunk róla. Bien. Euh, je vous remercie. Donc... Euh, Köszönöm szépen. Az előadó tett nekünk egy javaslatot. Gyakorlatilag ugyanazt, amit korábban, szerintem feltételes igent kell mondanunk a tranzakcióra, és a flamand ö, vállalatnak ezt megmondhatjuk, hogy nem november 30-áig, hanem egy nappal később. Ez valószínűleg nem fogja az üzletet veszélybe sodorni feltételekhez kell kötnünk a jóváhagyást, egy csomó fenntartásunk van, tehát a belga kormány pénzéről van szó, illetve az épület tartalékról, tehát senki sem vonja kétségbe, hogy megvan a forrás. A fenntartások Kra azonban pontos választ kell kapnunk, hogy részben erre választhatott az elnök is, ugye feltételes igent mondunk, december 1-én szavazunk. De hát ha az elnök úr akarja, akkor már most is lehet szavazni ezzel az ajánlással. Köszönöm, Salvador. Eh, si la fecha es el 30 de noviembre... Elnök úr, hogyha a határidő november 30-a, december 1, az túl késő. Legyen az Brüsszelben, Madridban vagy Párizsban. Legyen ez világos, hogyha december 1-én szavazunk, és közben november 30-án lejár a határidő, akkor más a jogi helyzet. Ez az első elem, amire a mi bizottságunknak oda kell figyelnie. Szerintem inkább szavazzunk ma, és ne várjuk meg, és ne lépjük át ezt a határidőt. Alelnök úr, igen, úgy gondolom, hogy az ár világos, mint a piaci ár, mint a piac alakulása szempontjából. Egyetlen egy dolog van, ami kételyeket ébresz néhány képviselőben, tagban, ez az azbesz kérdés. És mit elmondtam, szerintem megvehetjük az épületet, biztosítással együtt, vagyis biztos, hogy ez megfelel az azbettel kapcsolatos egészségügyi jogszabályoknak. Én ezt az információt adhatom önöknek vagyis ez be szempontjából biztonságos a jogi előírások szerint, amelyek most Belgiumban érvényben vannak. Én azt mondom, hogy adjunk zöld utat ennek a műveletnek, mert november 30-a a határidő, és azt mondják, hogy december 1-én szavazunk, hát akkor ez azt jelenti, hogy elszalasztjuk ezt a lehetőséget. Előadó úr. A koordinátorok véleményét is, meg az elnök úr véleményét is meghallgattam. Akkor dönthetünk ma, hogy ha november 30-a előtt írásos magyarázatot kapunk az azbest kérdésre és a vállalás kérdésére. Ezt, ezt a megfordított feltételt kellene szabni. Elnök, szerintem másfél óra vitát folytattunk, 30 millióba kerül ez, és másfél órát kell a 136 milliárd euróról is vitatkoznunk, úgyhogy itt álljunk le, az eh, előadó azt javasolta, hogy, a, hogy ezt, eh, ennek adjunk zöld utat, de van itt egy feltétel, mégpedig az, hogy november 30, nem 13, hanem 30, korrigál az elnök úr, november 30 előtt az elnökség megadja nekünk az összes pontosítást, amit a két előadókért. Egyrészt, hogy hogyan eh, számították ki az árat, másrészt pedig ki támogatja ezt, más, másrészt pedig mi van az azbesztel. Ki van ellene? Köszönöm. Tartózkodás? Bokros úr és a szocialista és a GUE frakció, és ön, uram, és Ingeborg. De a többség mellette szavaz, úgyhogy ezt eldöntöttük. Köszönöm közben változtak az idők. A recovery plan kapcsolatosan megállíthatjuk az órát. Hatos pont. Az iparosodott országokkal folytatott együttműködés finanszírozási eszközének létrehozása a tanácsrendelet alapján Hatos pont. A múlt héten volt erről a vita. Én vagyok az előadó. És egy módosítást kaptunk, a négyes számút, ami a hármashoz csatlakozik. Én vagyok egyébként a módosításnak a szerzője. Igen, erről van szó. Akkor először megszavazok a módosításokat. A négyes mellett, egyes mellette, én mellette vagyok, én vagyok az előadó. Ellene. Ki mer ellene lenni? Egy. Tartózkodás, nincs tartózkodás, elfogadó, köszönöm kettes módosítás, én vagyok a szerzője mellette, köszönöm, ellene, ugyanaz a többség, tartózkodás, egy, elfogadva. Hármas módosítás mellette, Merci, köszönöm, ellene, tartózkodás, elfogadva. Négyes módosítás, Gvártyeri úr részéről, én ezt nem támogatom, mert nem felel meg annak az elvnek, amit a Költségvetési Bizottságban elfogadunk. Mellette szocialista barátaink újra kell számolni. Tizennégy, jó, ez elegendő. Nem, tizenöt. Ellene. 20, egy tartózkodása, jól értem, a liberálisok. Kis többség van ellene, úgyhogy nem fogadtuk el, elutasítva véleménytervezetről szavazunk. Ki van mellette? Köszönöm, ellene. Senki, tartózkodás elfogadva. Köszönöm szépen. Térjünk át a hetes pontra. Az önkéntesség európai éve. tervezetünk van Barbara metara részéről, ugyanez a helyzet. Az elmúlt alkalommal volt a vita, úgyhogy azonnal megvizsgálhatjuk a módosító indítványokat. Hetes Bácáni asszony részéről. Mit gondol erről az előadó? Nincs itt nálam az előadónak a szavazási lapja, listája, de itt van. Állítólag elle van az előadó, így van? Igen, mielőtt szavaznánk, elnök úr, szeretnék mondani valamit. Mégpedig, ami a véleménytervezetet illeti, két fontos elemre szeretnék visszatérni. Egy, a szám emelkedése, az összeg emelkedése a bizottsági számhoz mérten, és a társfinanszírozás. Először 3 millió eurót irányzott elő a bizottság a 2010-es előkészítő fellépésekre, 6 milliót pedig a magára az évre, 2011-re. Mint ahogy elmondtam a Költségvetési Bizottságban az elmúlt alkalommal, én azt javasoltam, hogy emeljük a bizottság által megadott összeget. Azt tapasztaltam, hogy a többi kollega más frakciókból egyetértett az emeléssel, és most a szocialistákra gondoltam. Innen az én szóbeli módosításom, amely azt javasolja, hogy 6-ról 8 millió euróra lépjünk, emeljünk. Ami pedig a második pontot illeti, visszavonom a két módosítást, az ötöst és a hatost. a társfinanszírozás mértékéről 80-ról 65%-ra erről volt szó. A kulturális bizottság előadá, előadója is egyetért ezzel. Elnök, köszönöm az előadó asszonynak, így az ötös, hatos módosítás vissza lett vonva, és tehát az ötös, hatos visszavonva, és úgy értettem, hogy a tízes módosítást keretében ön szóbeli módosítást fog tenni, azért, hogy 8 millióra emeljük az összeget. Veszem a többi módosító indítványt. 2-es cikk 3-as bekezdés, Bálzáni asszony 8-as módosítása, ellene van Bálzáni, vagyis az, az előadó, bocsánat, ki van ellene? számoljunk. Látom, hogy a nagy baloldali harcosok mellette vannak. Köszönöm, 13 mellette, ki van ellene? Szerintem többen vannak ellene. Tartózkodás? Nincs. Így elutasítva a módosítást. 9-es Balcáni módosítás, ugyanaz a helyzet, az előadó ellene van mellette, ugyanaz a többség, köszönöm, ellene, ugyanaz, szerintem, úgyhogy elutasítva 10-es módosítás, de szóbeli módosítással Matera asszony részéről szerintem most több lesz a támogatás. Ki van mellette? Csodálatos, ellene, egy ellene tartózkodás elfogadva, de van egy tartózkodás elfogadva Matera asszony módosításával. Hármas módosítás az előadó részéről. Ki mellette van, ki van mellette? Köszönöm, ellene. Köszönöm. Több a mellette. Négyes módosítás a előadó részéről mellette. Köszönöm. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva nagy többséggel. Ötös, hatos visszavonva. Bázányi asszony módosításai, vehetjük ezeket blogban? 11, 12, 13 és 7-es módosítás mellette az előbbi többség ellene, a Balcáni ellenes többség, el, sajnálom, ki tartózkodik, elutasítva blokk szavazással. Azután jogalkotási állásfoglalás, egyes bekezdés, egyes módosítása az előadónak mellette, köszönöm, ellene, a baloldal ellene van, tartózkodás, ugyanaz a többség mellette, nem, most nagy többség van ellene, tartózkodás, a két módosítás elfogadva, végül az így módosított jogalkotási állás mellette ki mer ellene lenni? Egy, tartózkodás, Matera asszony, egyhangú, mínusz egy szavazat. Gratulálunk! A Kulturális Bizottság november 23-án szavaz, úgyhogy van időnk. Plenáris december 14-17 között szavaz róla. Köszönöm. Most eh, vegyük a nyolcas pontot mégpedig az átcsoportosításokat asszony részéről jutta átcsoportosításai. Van itt számos átcsoportosítás, amelyek részben itt megmaradtak, de vannak újak is. Kezdjük azzal, a legutóbbival. Múlt héten és azelőtti héten nagyon vitatott 35-ös átcsoportosítás Shanghai, és az Európai Unió részvétele a világkiállításon Sánkhájban. A múlt héten a legutóbbi, legutóbbi Költségvetési bizottságú ülésén nagyon sok kérdést feltettünk, ezekre öt oldalas írásos választ kaptunk az Európai Bizottságtól. Én azonban egyetértek, ezekkel a válaszokkal nem kell ezt most mindent nagyon szeretni, de az Európai Bizottság nagyon eh, átfogóan válaszolt, kiegészítette ezt ábrákkal, tudjuk, miről van szó, tudjuk, hogy a bizottság eh, mit akar csinálni ezzel a pénzzel, mit tervez ezzel a pénzzel, Hogyha nincsen több kérdés, és a kollégák is úgy gondolják, hogy elég információt kaptunk erről az átcsoportosítási kérelemről, akkor én azt javaslom, hogy ezt szavazzuk meg, támogassuk. Si nous avons longuement euh, parlé de cette affaire la dernière fois. Az elmúlt alkalommal már sokat beszéltünk erről. Ki támogatja ezt az átcsoportosítást? Köszönöm. Ki van ellene? Köszönöm, tartózkodás. A 35-öst elfogadtuk, Shanghai Express megszavaztuk, 40-es. A 40-essel kapcsolatban arról van szó, hogy fel akarjuk oszlatni a tartalékot az EFSA részére Pármába. Azért halasztottuk el ezt, mert a Környezetvédelmi Szakbizottságból nem volt hírünk még erről. Most már tudjuk, hogy ők is pozitív választ adtak, támogatják ennek a feloszlatását, úgyhogy azt javaslom a kollégáknak, hogy, hogy szavazzuk meg ezt az átcsoportosítási kérelmet. Köszönöm szépen, mondja az elnök, ki támogatja ezt a javaslatot, ki van ellene. Tartózkodás. Akkor eldöntöttük. Akkor a 40-est jóvá hagyjuk, 43-as. Jutta Haug. Igen, itt arról van szó, hogy itt energiaprojektekről van szó, mégpedig a gazdaság élénkítési terven belül három különböző sorra vonatkozik ez. Energiahálózatok, szénmegkötés és offshore projektek. Itt az igazgatási költségekben maradt még pénzt. Az Euró- pénz az Európai Bizottságnak nincs erre szüksége az igazgatási célokra, úgyhogy ezeket kiadhatjuk a projektekre. Legutóbbi alkalommal már megkérdeztem ezt, talán az Európai Bizottság gyors választ tud arra, erre adni. Van-e már projektlista, léteznek-e már a projektek, engedélyezték-e már őket, de hát ezeket később is megkaphatjuk, ezeket az információkat. Én most egyszerűen csak kíváncsi vagyok, érdekel engem ez a dolog, és szerintem mindenkit érdekel e, mi is úgy gondoljuk, hogy minél gyorsabban el kell költeni a gazdaság élénkítési tervben lévő pénzt, főleg, hogyha ennek pozitív hatása lehet a gazdaság élénkítésére. A kollégáknak azt javaslom, hogy támogassák ezt. Tranche 2009 plan de relance. 2009-es része a élénkítési tervnek ki van mellette, köszönöm, ki van ellene, köszönöm, tartózkodás elfogadva 44-es. A 44-esben arról van szó, hogy a tanulmányokra fordított programot kell, ennek a finanszírozását kell növelni. Ezekre pedig azért van szükség, hogy a 2010-14-ig tartó stokholmi programot az Európai Bizottság érvelése szerint megfelelően megalapozzuk, hogy aztán a jogalkotási eh, programot az Európai Bizottság megfelelően elő tudja készíteni. Szerintem támogassuk ezt az átcsoportosítási kérelmet a bizottságnak. Ki támogatja ezt az átcsoportosítást, amit javasol a előadónk ellene? Egy, tartózkodás. Elfogadva a 45-ös átcsoportosítás következik. Itt most megint csak Administratív kiadásokról van szó, a munkatársakra vonatkozó administratív kiadásokról van szó. Itt maradt pénz, mert nem vettek föl annyi új munkatársat, és ezt a Galileo ELO finanszírozására ezt a pénzt. Ezt támogatjuk. Jobb, hogyha nem tűnik el a pénz, a megmaradó pénz, hanem megfelelő célokra használjuk föl. Galileo, ki pour Galileo? Ki van a Galileo mellett? mint az előadó. Köszönöm, ellene. Köszönöm, tartózkodás. Elfogadva. Áttérünk a 48-as átcsoportosításra. Itt ezt a transfert félretenném addig, amíg Ráime jelentését meg nem vitattuk a 11-es pontban, hiszen itt arról van szó, hogy ESF pénzeket, eh, szociális alap pénzeket akarunk eh, globalizált a globalizációs alap céljaira eh, kiadni, úgyhogy várjunk ezzel egy kicsit. Donc le, euh, le rapport de Reimer sur la base légale. Sur le... Ott van a jogi alapok kapcsolatos jelentés, és most átadjuk a szót 51-es átcsoportosítás. Grúziára és Koszovóra vonatkozó átcsoportosításról van szó és Gázára vonatkozó átcsoportosítással kapcsolatban. A megfigyelési misszióhoz nagyon sok páncélozott autóra van szükség például, és ilyen témák merülnek föl, ilyen pénzek, vagy ilyen eszközökre van szükség a pénzre. Sokat beszélhetünk még erről, a Költségvetési Bizottságból többen is ülnek a KKBP munkacsoportban, nyilván ismerik az ügyet, úgyhogy nem kell ezt részletesen magyarázni, én támogatom ezt az elcsoportosítást. Köszönöm. Általában a béke olcsóbb, mint a háború. Ki akarja finanszírozni a békét? Ki van mellette? Kik támogatják ezt az 51-es átcsoportosítást? Köszönöm. Ellene? Senki. Tartózkodás? Köszönöm. egy hangulag elfogadva. 52-es. Bocsánat. Ön tartózkodik a békével kapcsolatban. Az intelligens energia, a zöldek mellette vannak, meglátjuk, 52-es. Nagyon-nagyon jó ez, de sajnos nem találtunk elég embert, aki ezt az intelligens energiát adminisztrálná és terjesztené a népkörében, úgyhogy a végrehajtási ügynökségben maradt pénz. És ezt a pénzt magukra a projektekre kellene elkölteni volt egy közbeszerzési kiírás, nagyon sok pályázat érkezett, pályázati kiírásra kerül sor, nagyon sok pályázat érkezett, és ezért ez az 515 ezer eurót további projektekre lehetne fordítani, nem pedig a munkatársi költségekre, igazgatási költségekre. Ezt támogatjuk. Ki pour le, ce virement 52? Ki van az 52-es átcsoportosítás mellett? Köszönöm, ellene tartózkodás elfogadva, utolsó csoportosítás nem, utolsó előtti az 54-es médiumok. Ugyanerről a tényállásról van szó, csak más politikai szakpolitikáról. A végrehajtó ügynökségnek nem, ke- nem volt szüksége annyi pénzre, mint amennyit eredetileg terveztünk, úgyhogy ezeket a pénzeket megint csak a projektekre vonatkozó költségvetési sorra csoportosítanánk át. Azt javaslom a szakbizottságnak, hogy támogassuk ezt az átcsoportosítást. Köszönöm, ki támogatja ezt az átcsoportosítást az előadóval együtt. Ellene? Egy, tartózkodás, nincs tartózkodás, elfogadva. Az 55-ös átcsoportosítás, IDS. Itt megint csak ugyanarról a tényállásra van szükség. A végrehajtási ügynökség amelynek a feladata a tudományos tanács segítése, nem vett föl annyi munkatársat, mint amennyit eredetileg tervezett, lehet, hogy nincs is szükség annyira, és ez a pénz, ami megmaradt az igazgatási költségekből, ezt fordítsuk a projektekre. Ez nagyon jó lenne. A kutatási, hogyha a kutatási tanács ugye a kutatási tanácsnak végre kell hajtania ezt a projektet az ideák mm, kereten belül, úgyhogy én támogatom az átcsoportosítást. Csodálatos átcsoportosítás. Az adminisztratív költségből leveszünk, és az ideákat fogjuk támogatni mellett ellene. Most köszönöm, tartózkodás elfogadva. Köszönöm, és gratulálok Jutta Hánnak. Most eh, János Lewandowskihoz térünk vissza. Köszönöm, hogy elfogadta azt, hogy eh, ezt eh, erre áttérjünk, és a kilences pont. A C21-est visszavontuk, János ezt elmondta, most pedig a régiók bizottsága. Talán kezdjük inkább a számvevőszékkel. A bírósággal. A bírósággal kezdjük. 6909. 6, 7, 8, 9-es kollektív előirányzat mobilizálás, 5 millió eurót előbb fizetnénk ki az új e, épület együttesre a régi palotára és a környezetére. Ez egy 2026-ig e, terjedő leasing terv a luxemburgi államnak, 2007-ben, 2008-ban ugyanezt az előrehozott előzetes kifizetést engedélyeztük, következetesek legyünk, így kellene tennünk most is. Sikerült egy többletet találni, és én pártolom, de következetesnek kell lennünk a 2007-2008-as kóbű döntésekhez képest, tehát 2009-ben ugyanaz a helyzet, a jövőbeli teher csökkentése érdekében egy előleget fizetünk. Tehát önpártolja előadó úr. Valójában négy átcsoportosításról van szó, egy tömbben szavazhatunk. Igen, 5 millió eurót hozunk össze négy különböző forrásból tehát számomra ez egyetlen átcsoportosítás, de hát persze, technikailag igen. Jó, tehát több, egy tömbben. Jó, egy helyre érkezik a pénz, de négy helyről. Tehát így egy tömbben szavazhatunk. Ki van az átcsoportosítás mellett a bíróságról van szó, ki van ellene, köszönöm, egy, kettő, három, tartózkodás, köszönöm, tehát akkor elfogadtuk. előadóra, akkor most a régiók bizottság következik? Igen. Igen, INF 5 a száma, régiók bizottsága, és van itt némi gondom, a PC-k lecseréléséről van szó, majdnem 300 ezer eurós az összeg. Úgy tűnik, hogy mindkét intézmény nek a politikájáról van szó, tehát a régiók bizottságának és az ECOSZoknak egyszerre. A PC-k, számítógépek egy negyedét kívánják lecserélni évente ez tehát a e, politikájuk, csak hogy 2009-ben ez nem került bele a költségvetésbe, és e, megfelelő indoklásra van szüksége. E, nagy csoportosításnak a része ez mind a két mm, intézmény esetében a megtakarítások átcsoportosításához megfelelő indoklásra van szükségem, és teljes mértékben tudom támogatni a másik felét az átcsoportosításnak a régiók bizottsága esetében de 299 ezer eurót számítógép lecserélésre nem tudok elfogadni, de a további rész a központi diszpécserrendszer, bútorok, új technikai platform, tehát igen, a fennmaradó részre igent mondanék. Köszönöm szépen, mondja az elnök úr. Ha jól értettem, előadó úr, ugyanazt a javaslatot teszi ön, két átcsoportosítási tervezet esetében, amelyeknek ugyanaz a céljuk, de két különböző intézményre vonatkoznak. A régiók bizottsága és az ECOSZOK esetében igen, de az alap más. Szóval jogi szempontból nem kell engedélyeznünk az átcsoportosítás, de elmondhatjuk, hogyha ellenvetésünk van. Tehát mind a két esetben ellenvetésünk van az első résszel kapcsolatban, amely a számítógépek lecserélésére vonatkozik, viszont nincs ellenvetésünk a fennmaradó résszel kapcsolatban az átcsoportosításból, a kettes, hármas, négyes résszel kapcsolatban. Tehát ön azt javasolja, hogy ugyanazt a döntést hozzuk, a régiók bizottsága, illetve az ECOSZOK esetében, hogy következetesek legyünk. Jó. Mivel két intézményről van szó, még ha ugyanaz a politika is, két szavazást kell tartanunk a régiók bizottság esetében, közszülőtési bizottság elé tárom a következő kérdést. Csak az egyes résszel kapcsolatban legyen ellenvetésünk a számítógépek lecserésével kapcsolatban, vagy nem? Elnézést. Ennél egy kicsit kifinomultabb eljárásra van szükség ellenvetésem van a számítógép lecseréléssel kapcsolatban egy a val kapcsolatban, a B és C-vel szemben viszont nincs. Tehát csak a számítógép lecseréléssel kapcsolatosan ami pedig a Gazdasági és Szociális Bizottságot illeti, itt nagyon világos a helyzet, egyes számú a számítógép lecserélés, a biztonsági diszpecser központ, stb. kapcsolatban viszont nincs ellenvetés. Igen, mondja az elnök, tehát akkor megismétlem, a régiók bizottságánál tartunk, az előadónak ellenvetése, kifogása van a 4.1. pont, pont kis ával kapcsolatban, a többivel viszont nincs. Tehát csak e pont kapcsán van kifogásunk. Az előadónak a javaslata mellett ki van? Ki van ellene? Köszönöm. Tartózkodás. Egyetlen tartózkodás van. Vagyis e ponttal kapcsolatban van kifogásunk. Most következik a Gazdasági és Szociális Bizottság. És itt ugyanez a helyzet, ugye előadó úr? Exactement. Egyes számú rész, ugye számítógépek lecserélése kifogás, további ö, indoklásra van szükségünk. Viszont a központi diszpecserés biztonsági rendszerrel kapcsolatban nincs kifogásunk. Igen, tehát ugyanaz a manőver, a 2.1-es ponttal kapcsolatban van kifogásunk. Ki van mellette? Következetesek vagyunk az előző döntésünkkel, ki van ellene? elvileg ugyanazok kell, hogy ellene legyenek. Igen. Jó, köszönöm. Akkor, tehát Lewandowski úr napirendi pontját kimerítettük, köszönöm szépen a munkáját. Nem. Elnézést, elnök úr. A szemvevőszék feljegyzés figyelembe vendő. Az AST állásokat AD állásokká akarják átalakítani. A pénzügyi rendelet 37-es cikke alapján ez megtakarításokkal járna, mi csak nyugtázhatjuk ezt a tervet. Elnök, rendben, akkor ön azt mondja, hogy ne legyen kifogásunk, ugye? Akkor így is teszünk. Köszönöm szépen, Lewandowski úr! utolsó szavazásunk a rend tízes pontjával kapcsolatos. Itt a vegyi anyagok ügynökségéről van szó. Olmájer asszony a szó. Elnök úr, kedves kollégák! ez egy kevésbé bonyolult ingatlan ügy, mint amelyről az előbb beszéltünk. Az Európai Vegyi Anyag Ügynökségről van szó. Az Európai Vegyi Anyag Ügynökség Helsinki-ben van. 425 munkatársa van, és egy olyan épületben ül, amely 10 ezer négyzetméternyi irodahelyiséggel rendelkezik egy eh, finn eh, biztosítási eh, társasági az épület, tíz emelete van az épületnek, és a különleges problematika az az, hogy nagyon sok biztonság szempontjából releváns adattal kell eh, foglalkozniuk, és eh, a legmagasabb biztonsági intézkedéseket követeli ez meg. A probléma a következő, az épület aljában van egy van egy üzlet, egy, egy, egy egy üzlet, ahol nem lehet ellenőrizni azt, hogy ki lép be, ki megy ki, nagy a tehergép, tehergépjármű forgalom is, és ezért azt javasolták, hogy ha lehet, ezt vásároljuk meg ezt a részt. Na most úgy felmerült a lehetőség erre, illetve nem megvásárlásról van szó, hanem bérlésről, tehát ezt a részt is bérelje az ügynökség. 2900 négyzetméterről van szó, és és ezzel ez nagyon jó döntés lenne, hiszen az volt az eredeti javaslat, hogy, hogy rövid távon béreljünk valamit, de most sikerült elérni azt, hogy ezt az épület részt lehetne bérelni. És elég alacsony a bérleti díj, 17 ezer 17 euróról van szó négyzetméterenként körülbelül, de ezt itt még renoválásra is szükség van, tehát emelkedni fog a bérleti költség. Én megfelelőnek tartom ezt a kérést, támogatandónak tartom, úgyhogy ha nincsen ezzel kapcsolatban ellenvetés, én azt mondom, hogy támogassuk. Köszönöm szépen. Bizonyára emlékeznek rá, hogy a múltkor az ügynökség igazgatójával tartottunk egy eszmecserét, most nem hívtuk el újra ide Helsinki-ből. Ki támogatja az előadónak az álláspontját, hogy ne legyen kifogásunk? Köszönöm szépen. Ki van ellene? Köszönöm szépen. Tartózkodás remek, akkor így döntöttünk. Kedves kollégák, ülésünk végéhez érkeztünk, illetve volt még egy pont, aminek eh, Heimer, Reimer az előadója, a globalizációhoz való alkalmazkodás alapjáról van szó, de eh, itt még nem kaptuk meg a foglalkoztatási szakbizottság véleményét, de azért eh, tarthatunk most ezt eszmecserét, ahogy akarod. Köszönöm szépen, elnök úr. A legutóbbi ülésen az Európai Bizottság javaslatait meghallgattuk az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alappal kapcsolatban Svédország és Hollandia ügyében az Európai Bizottság, hogyha jól emlékszem, a legutóbbi ülés során elmondta azt is, hogy a szavazás előtt szeretné biztosítani, hogy a három esetet külön-külön kezeljük, és ne blokkban, mert megegyeztünk abban, hogy egyrészt természetesen minél egyszerűbb eljárásokra van szükség, de persze az ügyek nagyon különbözőek, emiatt esetről esetre kell eljárni és nem szabad azért blokkolni egy ügyet, mert, mert egy másikban nem sikerült még dönteni. Az Európai Bizottság azt jelezte, hogy már ezen eljárás során biztosítja ezt. És ez Juta jelentésével kapcsolatban is fontos szerepet játszhat. Na most a legutóbbi vita után megkaptuk a foglalkoztatási szakbizottság véleményét, és eh, én nagyon örülnék annak, hogyha az, Euró- hogyha az Európai Bizottság még megválaszolna számos kérdést, amelyek felmerültek a eh, foglalkoztatási bizottság eh, véleménye következtében. Hogyha ezekre nem kapunk elégítő választ, akkor a szövegben ezt megjegyezzük. Gondolok itt az 1-től 4-ig terjedő pontokra illetve elnézést javítja magát az előadó, az egyes, kettes pontokra gondolok, itt ez a svédországi esetet érinti, és az Európai Bizottságtól kérdezzük, illetve eh, Svédországtól, eh, hogy mi a helyzet itt. Aztán Ausztria a hármas pontban szerepel, itt a támogatási eszköz használnák ki a illetve 650 eurós különbséget állapítunk meg, a nem alkalmazott személyekkel kapcsolatban. Ez a különbség, a másik esetben pedig egy másik összeg szerepelt, már korábban is voltak ilyen különbségek, de nem e, ebben a dimenzióban. És Hollandiával kapcsolatban felmerül felmerült az, hogy ez a cég, amelyről itt szó van, Belgiumban, az Egyesült Királyságban is jelen van. Illetve még egy dolog, szeretnék utalni arra, hogy a foglalkoztatási szakbizottság tagjai nem igazán elégedettek azzal a jóváhagyással, vagy ezzel a megerősítéssel, amelyek a strukturális alap társfinanszírozási programjaira vonatkoznak. Talán az Európai Bizottság, bár már nincs túl sok időnk, néhány inform percben tájékoztathatna bennünket erről a kérdésről. Egyébként én azt javaslom, hogy ezekre az foglalkoztatási bizottság által felvetett kérdésekre várjuk a választ az Európai Bizottságtól. Erre mm, szeretném én kihegyezni a hangsúlyt. Köszönöm. Merci, monsieur le rapporteur. Donc, euh, nous n'avons pas le temps de... Köszönöm. Előadó, sajnos nincs módunk arra, hogy erről vitát nyissunk, de az Európai Bizottság természetesen válaszolni fog az ön kérdéseire, vagyis a Foglalkoztatási Bizottság kérdéseire, és lesz idő a jelentés megvizsgálása és a szavazás között, és mint emlékszik, a foglalkoztatási bizottsággal megállapodtunk, valamint a végrehajtó bizottsággal abban, hogy ezen túl ezeket a dossziékat egymás után terjesszék elő nekünk, azért, hogy ne lekedjünk, mint ahogy ez egy belga dosszié esetében volt, vagyis egy ír dosszié foglalt le minket, amelyel kapcsolatosan fenntartásaim voltak, és így nem tudtunk a belga dossziéval foglalkozni. A következő ülésünk december 1 2 december 2 szerda, és az egyeztetés 18-án szerdá lesz. De szeretnék köszönetet mondani Pájvé Omán asszisztensünknek, aki talán fölemelhetné a kezét. Igen, Pajvi, kérem, hogy tapsolják meg, mert Pajvi most utoljára vesz részt a költségvetési bizottság ülésén. Nyolc évig dolgozott velünk, de nem fog minket elhagyni. Az átcsoportosításnak köszönhetően, mert a Helsinki-vel lévő vegyi ügynökséghez megy dolgozni, úgyhogy nem hagyja el az európai családot, köszönjük a munkáját, lesz még alkalmunk egy kis pesgőt inni, megköszönjük neki a munkáját, és a további munkájához sok sikert kívánjon. Kedves kollégák, az ülést bezárom, és a jövő héten találkozunk. Köszönöm. Bon, ben, finalement, oui.